nagyon köszöni a parlamentnek, hogy foglalkozik a kérdéssel. Köszönöm szépen, biztos úr. Hat állásfoglalási indítványt kaptam. Holnap 12 órakor lesz a szavazás. Ezennel a vitát ezt lezárjuk. Most még egy közleményem van, és pedig különféle frakciók nyújtottak be nekem itt neveket. Ezeket a neveket a jegyzőkönyvben rögzítjük. Remélem, hogy nincsen ezzel semmilyen kifogás. Most akkor áttérünk a